Bueno, mientras van llegando los colegas, vamos a, a ver. Nos, eh, a kollégák érkeztére várva egy videófilmet fogunk megmutatni a munka megkezdése előtt.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 فصبرا يا بلادي سوفناتي نشع النور لا نرضى ظلاما إذا رفع الكذوب شعار حب فأين السلم فأين السلم فأين السلم والذبح حمام Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, quiero en primer lugar dar la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa, las que iré presentando a medida. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani a meghívott vendégeinknek, azért, hogy ellátogattak ide, illetve a munkájukért. Itt van velünk eh, Plenkovics úr, a külügyi szakbizottság alelnöke, aki azonnal eh, üdvözlés Önöket. Eh, Madame Valenciana, President of the Subcommittee. Köszönöm szépen, üdvözlöm az Emberi Jogi Bizottság tagjait, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A gyermek katonák elleni kampány tisztelt résztvevői, szeretettel üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben, és a Külügyi Bizottság nevében is üdvözlöm Önöket, különösen Elmar Brock elnökünk nevében, aki sajnos ma nem tud itt lenni, ezért engem kért meg, hogy adjam át jó kívánságait, és mondjam el, hogy nagy elismeréssel adózik ennek a kampánynak. Fontos, hogy valamennyien emlékezzünk arra, hogy a rendelkezésre álló adat adatok közül különösen megrázó az, hogy két millió gyermek vesztette életét fegyveres konfliktusokban. És napjainkban és legalább 300 ezer katona van a világban. Sokkolóak ezek a számok és a lehető legnagyobb aggodalommal kell, hogy eltöltsenek minket. A gyermekjogok tiszteletben tartása erősítése az Európai Unió emberjogi politikájának prioritása és a kül- és biztonságpolitika, humanitárius segítségnyújtás, és fejlesztési munka szempontjából is rendkívül fontos. Ezek a területek kiegészítik egymást, többoldalú együttműködés, válságkezelési műveletek, konkrét képzés, tájékoztatás és tudatformáló kampányok, ezek a kulcsszavak. Ma Arról kérjük, hogy a vendégeink számoljanak be nekünk, hogy az Európai Unió és az ENSZ hogyan tud együttműködni ezen a területen. Mennyire elmélyült az eszközeink és a pénzügyi támogatásunk egymást kiegészítő volta. Hogyan tudjuk jobban védeni a fegyveres konfliktusban résztvevő gyermekeket? Idén a gyermeki jogok eh, évfordulóját ünnepeljük. Láttuk az előbb ezen a videón is, hogy nagyon sok olyan hely van a világon, ahol a fegyveres konfliktusokban résztvevő gyermekek bevetése kapcsán nagyon sok gyermek nem tud gyermekként élni, úgy, ahogyan az Európai Unióban, vagy általában a nyugati orientációi országokban ezt megtehetik a gyermekek. Ezért nagyon fontos, hogy legyen koordinált fellépés, és határozottan üdvözlöm Valenciana asszony a szakbizottsági elnök és a jelenlévők erőfeszítéseit, amit megtettek az ügy érdekében, az Európai Parlament Külügyi Bizottsága egészen nevében adózunk önöknek elismeréssel. Köszönöm szépen, Plenkovics úr, és meg is adom most a szót Zárogói asszonynak, aki az ENSZ különleges megbizotja és a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekekkel foglalkozik. Nos, emberjogi aljogi asszony külügyi szakbizottság alelnökkel, képviselő urak és hölgyek. Hadd fejezzem ki először őszinte hálámat azért, hogy megszervezték ezt az ülést, illetve a vitáért. Azon kampány kapcsán, amely a gyermekek, nem katonák címet viseli, és amely a kormányzati fegyveres erők általi alkalmazását akarja megakadályozni a gyermek katonáknak 2016 végéig. Köszönöm, hogy támogatják, hogy védik, védjük a gyermekeket az ilyen fegyveres konfliktusokban. Köszönetet mondok az EU-nak és tagállamainak, hogy támogatják mandátumomat. Az EU és tagállamai kifejezték méghozzá nyilvánosan támogatásukat a gyermekek ügye mellett és az erőfeszítések mellett, amelyeket az ENSZ és a civil társadalom foganatosít, hogy segítsen a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekeknek. Minden egyes évben a háború több millió gyermek életét rombolja szét, és családjaikét az egész világon. Azok a gyermekek, akikkel én találkozom a konfliktus zónákban, egy dologban megegyeznek. Éveket töltenek, vagy akár az egész életüket azzal, hogy kigyógyuljanak a háború okozta traumákból. Testi, lelki, érzelmi és szociális jellegű sérüléseket szenvednek. A mandátumomat az ENSZ közgyűlése hozta létre azt követően, hogy 96-ban közzétették a Grassan Marshall jelentést, amely a fegyveres konfliktusok gyermekekre gyakorolt hatásával foglalkozott. Ez megmutatta, hogy milyen széles körben alkalmaznak gyermekkatonákat, és hogy ennek milyen súlyos következményei vannak megmutatta, hogy milyen hatalmas kihatásai vannak a háborúnak a gyermekekre, és azonosította a fegyveres konfliktusok fő áldozatait, a gyermekeket. Ezt a jelentést a nemzetközi közösség egy felhívásként értékelte, annak érdekében, hogy cselekedjünk és megerősítsük a gyermekek védelmére irányuló mechanizmusainkat. 98 óta az ENSZ biztonsági tanácsa állandó kötelezettséget vállal, hogy védje a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekeket. Ez áll a békeagendán középpontjában. A biztonsági tanács egy szilárd jogi keretet fogadott el, tíz határozatot, és dokumentálni kívánja, illetve felkívánja hívni a figyelmet a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakra hat súlyos ö, ö, sért, jogsértést ö, azonosított ez a dokumentum, a gyermekek toborzását és alkalmazását, a gyermekek sérelmére elkövetett gyilkosságot és megcsonkításukat, a szexuális erőszakot, az elrablást, az iskolák, a kórházak, illetve az intézmények személyzet ellen intézett támadásokat, valamint a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés megtagadását a gyermekek esetében. Ezek a legsúlyosabb jogsértések, amelyek minden konfliktusban felmerülnek. A tanács határozatokat fogadott el, és azt kérte az ENSZ-től, hogy több dolgot tegyen meg. Az első, gyűjtsön és ellenőrizze a gyűjtött információkat, azt illetően, hogy a gyermekeket hogyan érintik a fegyveres konfliktusok, és ezen információkat használja fel annak érdekében, hogy készítsen egy éves jelentést, és azt terjessze az NSBT elé. A tanács azt is kérte, hogy nevezzük meg és azonosítsuk a fegyveres konfliktusokban résztvevő partnereket, amelyek gyermekeket toboroznak, alkalmaznak, gyilkolnak, csonkítanak és szexuális erőszakot követnek el sérelmükre, valamint iskolákat vagy kórházakat támadnak meg. Azt is kértük, hogy konstruktív párbeszédeket indítsunk a kormányokkal, illetve fegyveres felekkel, hogy egy cselekvési tervet dolgozzunk ki, a gyermekek sérelmére elkövetett erőszak megszüntetésére. Ez a cselekvési terv számos kizelfogható intézkedést tartalmaz, és ez egy kommunikációs eszköz annak érdekében, hogy az erőszak véget érjen. Kézzel foglalható intézkedések ezek az államok, illetve nem állami szervezetek számára, hogy szüntessék be a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakot, és próbálják őket újra integrálni a társadalomba, valamint mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek megakadályozzák a gyermekek toborzását és alkalmazását, valamint a többi súlyos erőszak formát. A mandátumom gyakorlása során az irodám szorosan együttműködik az ENSZ rendszerével. Az UNICEF a fő partnerünk, és most itt együtt vagyunk jelen. Ugyanúgy a civil társadalom is, és képviselőjük is itt van most körünkben. Aztán itt vannak még a regionális szervezetek, mint például itt az Európai Parlamentben, valamint a szubregionális szervezetek szintén aktívan támogatnak minket több országban, egyesek Európában, és az Európai Unió szintén fontos partnerünk, ahogyan már említettem. A helyszínen cselekvési terveket hajtunk végre, és ezt egy ország specifikus munkacsoport koordinálja, melyet az ENSZ adott országban tevékenykedő képviselője és az UNICEF képviselője vezet. Jelenleg az agendánkon 23 konfliktus szituáció szerepel, amelyek a mandátumom agendájában szerepelnek, ahol gyermekek vannak érintve fegyveres konfliktusok által. 59 eh, ilyen konfliktus van felsorolva, ahol az említett erőszakformák eh, megvalósulnak. 8 ezek közül kormányzati erők által elkövetett, és 51 pedig fegyveres csoportok által elkövetett erőszakforma itt legalább hat ö, ö, nagy jelentőségű válsághelyzet ö, is jelen van. Az ISIL és a Boko Hara csoportokat is ö, említhetem. Láthatjuk, hogy mi történik a gyermekekkel ezen ö, csoportok ö, karmai között, akik ö, rendkívül erőszakos taktikákat használnak a gyermekekkel szemben, melyeknek a gyermekek közvetett vagy közvetlen áldozataivá válnak. És ahogyan már elhangzott, ebben az évben, csak néhány nappal ezelőtt ünnepeltük annak az egy, egyezménynek a 25. évfordulóját, amely a gyermekek jogaival foglalkozik. Fontos elismerni, hogy hosszú utat tettünk meg a gyermekek védelmének javítása érdekében. 194 ország ratifikálta ezt az egyezményt, elismerve, hogy a gyermekeknek, kislányoknak és kisfiúknak vannak jogaik, és a kormányok feladata, hogy ezen jogak tiszteletben tartásáról széleskörűen gondoskodjanak. Az elmúlt 25 évben a program eredményei nem egységesek valamennyi térségben. Továbbra is megölnek gyermekeket, megcsonkítanak, toboroznak, vagy alkalmaznak fegyveres erők, és megfosztják őket az oktatás, illetve az egészségügyi ellátás lehetőségeitől erőfeszítéseink ellenére még mindig aktuálisak ezek a ö, problémák. A konfliktus zónákban túl sok gyermekkel találkoztam, akiket arra kényszerítettek, hogy hagyják el az otthonukat. Nem régiben Dél-Szudánban jártam, és ott egy kisfiúval találkoztam, aki a legutóbbi dél-szudáni válság kezdete óta egy egész egyszerűen rossz időben volt, rossz helyen, megsebesítették a golyók, és még alig tudott járni, nem is tudta, hogy hol van a családja. Ez szörnyű dolog egy gyermek számára. Mégiscsak újjáépítette az életét, az egészségét az UNICEF által épített központban, és továbbra is kezelésben részesül ott. Ő azon gyermekek közé tartozik, akiknek meg volt ez a szerencséjük, de nem mindig van lehetőség ilyenfajta ellátásra. Hölgyeim és uraim, minden kívás ellenére, amely még előttünk áll, a konfliktusban szereplő partnerekkel kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a gyermekkatonák toborzását és alkalmazását megszüntetjük, ez elkezdi meghozni a gyümölcseit miután két évig dolgoztam ezen mandátumon, elmondhatom, hogy egy egyetértés kezd kibontakozni a kormányok körében azt illetően, hogy a gyermekeknek nincs keresnivalójuk a fegyveres erők soraiban, a konfliktusok során. Ez egy fontos dolog. Ezen egyetértés alapján megindítottuk ezt a kampányt gyermekek, nem katonák címmel, hogy véget vessünk a gyermekek toborzásának, alkalmazásának a kormányzati fegyveres erők által mostantól 2016 végéig, ahogyan mondtam. Amikor beindítottuk ezt a kampányt, Nyolc fegyver, kormányzati fegyveres erő szerepelt a főtitkár éves jelentésében, amely a gyermekek helyzetével foglalkozik a ö, fegyveres konfliktusok során. Ezek Afganisztán, Csád, Kongói Demokratikus Köztársaság, Myanmar, Szomália, Dél-Szudán, Szudán és Jemen. Ezek a kormányok velünk voltak, amikor beindítottuk a, a kampányt, hogy kifejezzék kötelezettségvállalásukat, mely szerint a kampány céljait megvalósítják. Szeretném kiemelni. Nem tudom, hogy vannak -e ezen országok képviselői közül sorainkban képviselők, de mindenképpen szeretnék köszönetet mondani nekik ezért. Hét ország aláírta a cselekvési tervet az ENSZ szel, annak érdekében, hogy a gyermekkatonák toborzása megszűnjék, és kifejezték azon szándékokat, hogy befejezik a gyermekkatonák toborzását, az ENSZ partnerségben működik együtt velük, szakértelemmel támogatva őket, hogy elérjék ezen célkitűzéseket. Személyesen vállaltam kötelezettségvállalást, kötelezettséget az UNICEF-fel és más partnerekkel, hogy elérjem, hogy ezen országok hozzáférjenek a megfelelő pénzügyi forrásokhoz és technikai segítségnyújtáshoz, hogy ezen cselekvési terv céljait két év múlva elérjék. Éppen ezért az önök támogatása ehhez alapvető jelentőségű, és erre még majd ki fogok térni. Szeretném elmondani, hogy 9 hónappal a kampány beindítása után már jelentős előrelépéseket könyvelhetünk el. Májusban a jemeni kormány ebben az évben egy cselekvési tervet írta le az ensz -el. Teljes támogatásával az ENSZ-nek Csád befejezte a cselekvési terve céljait, és a fegyveres erőjeit a főtitkár levette az ENSZ ezen listájáról. Az afganisztáni kormány egy úti tervet fogadott el, hogy a cselekvési tervének végrehajtását meggyorsítsa. Ott szerepelnek a tendők, és itt van nak talán eszközök még az EU és tagállamai kezében is, hogy ezt segítsük. A Myanmar előrelép a cselekvési terve megvalósításában, 313 gyermeket szabadított meg a fegyveres erőkből ebben az évben Szomália. Az ENSZ-nek átadta azokat a gyermekeket, akik a fegyveres erőiben harcoltak, és egy egységet hozott létre a gyermekek védelmére a fegyveres erejében. A délszudáni kormány újra kötelezettséget vállalt ebben az évben, hogy beindítja cselekvési tervét egy hivatalos ünnepé keretében. A kampány kezdetén, október 29-én, és a védelmi miniszter nyilvánosan bejelentette, hogy az SPLL valamennyi laktanyájában megkezdik a katonák életkorának ellenőrzését. A Kongói Demokratikus Köztársaságban a kormány egy személyes képviselőt nevezett ki, akinek a feladata, hogy a gyermekkatonák taborzása és a szexuális erőszak ellen fellépjen a gyermekek közelébe, köze, körében, és 2013. júniusa óta eltelt időszakra vonatkozóan egy részletes jelentést nyújtottak be, mely bemutatja, hogy a folyamat eredményei már foghatóak. Az ENSZ és a főtitkár szintén támogatják ezt a kampányt, az Arab Liga szintén támogatásáról biztosította a kampány célkitűzését. Szeretnék köszönetet mondani önöknek most ezért a kötelezettségvállalásukért. Bátorítani kell az előrelépést, és nem szabad -e, hogy a kampány veszítsen lendületéből. De még két év, ami előttünk van, nagyon sok tennivalót rejt, hiszen a kormány erők általi toborzást meg kell akadályozni továbbra is ezekben az országokban. Azon országokban, amelyekről beszélünk, a hét érintett országban 32 fegyveres csoport is fel van sorolva itt a gyermekkatonákat alkalmazó erők között, tehát nem csupán a hét kormányról van itt szó. 32 fegyveres csoport is van, amelyek ezen országokban működnek. A gyermekkatonák toborzásának beszüntetése az elkövetkező két évben a kormányzat erők által, tehát lehetséges, de csak akkor, hogyha együttműködünk, és csupán akkor, hogyha az érintettek rendelkezésre bocsátjuk a szükséges forrásokat és szakértelmet. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, tisztelt meghívottak, tisztelt kollégák, hogy segítsenek nekünk abban, hogy jobban védjük a gyermekeket a konfliktusokban, és hogy elérjük a kampány céljait. Szeretném önöket felhívni arra, hogy tartsák fenn az Európai Unió erős politikai kötelezettségvállalását. Ezen politikai kötelezettségvállalásnak a helyszínen kell megjelennie az önök nagykövetségei révén az érintett országokban és más országokban is, ahol a gyermekeket érintik a fegyveres konfliktusok. A helyszínen az Európai Unió jobban kell, hogy érvényesítse az érintett országok támogatását, és segítenie kell a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek helyzetének könnyítésében a segítségnyújtásuk nagyon fontos a leghosszabb és legköltségesebb folyamatban ezen cselekvési terv során, és ez nem más, mint az egykori gyermekkatonák újra integrálása a társadalomba. Itt oktatásról, nevelésről van szó többek között, és az Európai Unió ehhez szakértelmet, illetve segítséget nyújthat, hogy megerősítse a közigazgatást és az igazságügyet, reformokat hajtson végre, és fellépjen az erőszakos cselekményekkel szem, elkövetőivel szembeni büntetlenség megszüntetésében, hogy ezen erőszakos cselekmények megszűnjenek. Tegnap a Nemzetközi Büntető Bíróság megerősítette azt a döntését, a, melyet a lubangai perben hozott, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos aktussal a büntetlenség elleni küzdelemnek. Meg kell erősíteni a gyermekek védelmét az EU részéről, a regionális szervezetekkel való együttműködésükben, így az Afrikai Unióra gondolok. Nagyon fontos ezt a szervezetet is befoglalni ebbe az együttműködésbe. Az Európai Unió az adott kormányok körében is felléphet, de más fegyveres konfliktusokban résztvevő partnereknél is, hogy vessenek véget a gyermekekkel szembeni erőszaknak. A gyermekek nem katonák kampány más felépéseket is lehetővé tesz, amelyek valódi változást hoznak a gyermekek közében. Azt hiszem, hogy ezt az alkalmat nem szabad elszalasztanunk. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm Szerugi asszony, most pedig most pedig Jokabran asszonynak adok szót, aki az UNICEF végrehajtó igazgató helyettese. Uh, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Leilához hasonlóan a parlamentnek, és ezen belül is a az Emberi Jogi Albizottságnak és a Külügyi Bizottságnak, hogy ezt a nagyon fontos ülést megszervezte. Nagyon erős partnerekkel vagyok itt jelen, a főtitkárral és a civil társadalom képviselőjével, akikkel ugyanazért az ügyért harcolunk. Nagyra tartom és nagyra becsülöm ezt a mai alkalmat, hogy a gyermekek toborzásának a kérdését itt a parlamenten belül megvitatjuk önökkel, és ezzel önök is jobban megértik mert most képzeljék el, hogy úgy köszönnek el az iskolatársaktól, hogy nem fognak utána másokkal találkozni, mert egyszerűen letámadják az iskolát. Valakit elvisznek az iskolából három hónapra, elvisznek diákokat három, heti háromszor étkezés mellett katonákká kiképezve őket aztán pedig tulajdonképpen kiviszik őket a harcvonalra, vagy ők ölnek, vagy őket ölik meg. Ez a két alternatíva, ami közül választhatnak. Ezeket képzeljék el, ezeket a borzasztó forgatókönyveket. Ha egy konkrét kisfiúra, Davidre gondolunk, aki 16 éves maga is megélte ezt, ezeket, Dél-Szudánból származik, és ő, valamint több tízezer gyermek katona miatt vagyunk ma itt. Kevesebb, mint két hét telt el a gyermekek jogainak védelmi szolgáló egyezmény életbe lépésének, és nagyon lényegesnek tartom, hogy minden gyermeknek a jólétét bárhol is éljen, garantálni tudjuk, sikre szálljunk a védelmükért, teljesen függetlenül attól, hogy milyen országból, milyen rétegből származnak, milyen neműek. Részt oktatásban, legyen hozzáférésük egészségügyi szolgáltatásokban és főleg védelemben. Sajnos ez a jog, ez a hozzáférési jog, a gyermekek jogai nem magától érdetődőek, és nem csak erős szavakon keresztül tudjuk ezt kieszközölni, hanem erőteljes fellépéléssel. Az Európai Uniós fellépéssel valóban lehet a gyermekek jogait előmozdítani, de különösképpen fegyveres konfliktusokban kell a gyermekek jogaira odafigyelnünk a Children Not Soldiers kampányon belül is. A határozatok, vonatkozó határozatok életbe léptek, de a 2015-ös év lesz a gyermekek elleni erőszak elleni fellépés éve, és holisztikusan fogjuk megközelíteni ezt a kérdéskönt. Az EU és más intézmények erőfeszítései hatnak ellenére is sajnos a gyermekeket továbbra is kihasználják, nem feltétlenül csak katonaként nagyon sokat egyszerűen szolgáltatásokra kényszerítik, akár szexuális szolgáltatásokra is és aztán bevedik őket fegyveres konfliktusban is, és ezeket a kihágásokat, jogsértéseket kell nyomon követnünk, tekintettel az áldozatokra és a tanukra is. Az ENSZ-BT megkapta a jelentést a fegyveres konfliktusban alkalmazott gyermekkatonákra vonatkozóan, és maga az ellenőrzés tulajdonképpen folyamatában ellenőrzés alatt van, de még mindig vannak többen is, akiknek támogatniuk kellene a kampányunkat. Ugyanis számos szervezet létezik még, amely toborozni kíván gyermekeket Közép-Afrikában, Dél-Szudánban és Szíriában is, akik kihasználják a gyermekeket és az ő sérülékenységüket. A Fülöp-szigeteken eh, 30 eh, parancsnok részvételével is volt egy összejövetel, de nem feltétlenül a Szeleka és a Boko Haram eh, szervezetre kell csak itt gondolnunk, mert rá lehet venni a gyerekeket arra, hogy együttműködjenek ezekkel a szervezetekkel. A rövid videóban is láttuk, hogy a toborzásnak nagyon sok új alternatívája is létezik ma már a, a közösségi médiákon keresztül, tehát nekünk is új utakat kell találnunk annak érdekében, hogy segítsük, megelőzzük, és együtt dolgozhassunk az ilyen ügyekben. Ugyanis az említett kisfiú David is tőlünk függ az ő sorsa is, a mi kezünkben van. Ahol az UNICEF hozzá tud járulni mindehez, az helyi szinten is megmutatkozik. Lányoknak és fiúknak is olyan programokat kínálunk, amelyel meg lehet előzni az erőszakos toborzást illetve abban is dolgozhatunk, hogy kiszabadítsuk ezekből a táborokból őket, és segítsük őket integrálni. Kongó, Szomália, Afganisztánban is dolgoznak helyi szinten velünk olyan szervezetek, amelyekkel sikerül a gyermekeket kiszabadítani, 10-15 ezer gyermekről van szó, majd integrálni őket. Szomáliában, Közép-Afrikában és Afganisztánban igyekszünk biztosítani a gyerekek számára az oktatáshoz való hozzáférést, mert nagyon sokan egyszerűen osztályokat, tanéveket veszítettek. Azt gondolom, hogy sokkal többről van szó, mint az olvasás, az írás és a számolás, hogyha az, az oktatásra gondolunk. Itt arról is szó van, hogy játszhassanak a gyerekek, és hogy elfelejthessék a szörnyűségeket, amelyeket megéltek. A nemzetközi munkaügyi szervezettel együtt próbáljuk ezeket a fiatalokat oktatáshoz hozzásegíteni, szakképzettséget megszerezni, azaz fenntartható alapot teremteni számukra, amelyel el tudnak indulni az életben. Azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb befektetés az olyan országokban, amelyek most próbálnak kikerülni a konfliktusos helyzetekből. De a kormányoknak is megfelelő korhatárt kell szabni a katonasághoz 18 évben, és új toborzási szabályokat. Nagyon fontos még az anyakönyvezés, a védelmi keretet meg kell erősíteni, és a támogató kampányokat is láthatóbbá kell tenni. Az Európai Unió kritikus szerepet játszik mindenben, mert azzal, hogy megelőzi a toborzást, hogy tilalmat rendel el a fiatalkorúak toborzására, hogy akár helyi szinten is fellép, és megfelelő eszközöket bocsát rendelkezésre, ezzel tud segíteni. Az említett fiú ugyan megmenekült, de még nincs túl a nehezén. Benitúban talált menedéket, de az alapvető ellátáshoz egyszerűen nem fér hozzá, például akár a szúnyoghálóval ellátott otthon is egy ilyen hiányzó elem. Viszont nem adta föl ez a fiú, továbbra is harcol a, a, a normális életét. nekünk sem szabad feladni, és azt gondolom, hogy ez a bátorság kellene, hogy minket is motiváljon, hogy több tízezer gyerek ugyanúgy, mint ő, a konfliktusos zónákból el tud jönni, és a béke és a jólét felé tudjon haladni. Köszönöm. Thank you very much. Voy a dar la palabra ahora a la señora. Nos, eh, köszönöm. Most eh, megadom a szót eh, Lucia Whites asszonynak, aki a fegyveres konfliktusokban érintette a gyermekekkel foglalkozó tanácsadó. So to extend my thanks. Köszönöm szépen. Szeretném én is megköszönni a Parlament Emberjogi Albizottságának, hogy meghívtak engem, hogy beszéljek a, a kiváló pódium egyik tagjaként, és a parlamenttel megvitassuk a fegyveres konfliktusban résztvevő gyermekek kérdését. Hogyan tudjuk megvédeni a gyermekeket a fegyveres konfliktus káros hatásaitól? Ez az egész világon a gyermekekkel kapcsolatos munka egyik eleme. Pragmatikus munkára van szükség olyan országban, mint Közép-Afrika, Kolumbia, Myanmar, Dél-Szudán meg kell akadályozni a gyermekek toborzását és a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban hozható gyerekek kihasználását. Vissza kell vezetni a gyerekeket az oktatásba, lehetőségeket kell számukra biztosítani a normális életre. A nemzetközi reagálásokat kell támogatnunk nekünk is. Együttműködünk az UNICEF-fel, a külön megbízott irodájával, és egyáltalán az ENSZ szerveivel. Együtt dolgozunk közös nemzetközi eh, standardek, legjobb gyakorlatok kidolgozásán és cseréjén. Együttműködünk az ENSZ-el, az erőszakos cselekmények feltárásában. Regionális szervezetekkel, így az Európai Unióval is együttműködünk. Próbálunk gyakorlatilag segítséget nyújtani. Ennek része lehet például a gyermekek védelme kapcsolatos tréningek megszervezése, mielőtt valamilyen EU misszióra menne valaki ilyen térségekbe az EU-ból bárhol is vannak fegyveres konfliktusok, ezekbe óhatatlanul bevonják a gyermekeket. Ahogyan Előttem is elmondták, és az ENSZ főtitkárának múltbari eh, jelentésében arról beszél, hogy legalább 59 eh, részes fele van, kb. 26 eh, fegyveres konfliktusnak, ahol az ellenséges táborok részevői toboroznak gyermekeket katonának. Már szinte járványszerűvé vált ez a jelenség. És ide tartozik az is, hogy ahol új vagy felújult erőszakra kerül sor, ott újból és újból rekrutálnak gyermekeket. Még ma is az a helyzet, hogy több száz vagy több ezer gyermek vesz részt vagy érintett fegyveres konfliktusokban. Ez a helyzet nem annak az eredménye, hogy a nemzetközi normákat létrehozó testületek nem dolgoztak volna, sőt, egyetemes konszenzus van a tekintetben az egész világon, hogy nem szabad a gyermekeket katonai célokra felhasználni. Vannak különböző regionális nemzetközi sztenderdek, amelyeknek magas a színvonala. Az ENSZ biztonsági a regionális szervezetek, így az EU és és az Afrikai Unió is rendszeresen foglalkoznak a kérdéssel. Mégis a kihívásra nem sikerült választ találni, és az ENSZ által vezetett gyermek vagyok, nem katona kampány rivalda fénybe kell, hogy kerüljön, figyelmet kell, hogy kapjon. Különösen fontos az, hogy az érintett országokba tegyenek intézkedéseket, hogy megakadályozzák a 18 évesnél fiatalabb gyermekek katonai szolgálatát. Több más kérdés is ide tartozik, amiket meg kell oldani. Itt van először is ez a komplex kihívás, hogy a nem állami fegyveres csoportokat állítsanak le. Az 59 jegyzékbe vett részes fél közül 51 ilyen. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy se államok, se nem állami fegyveres csoportok ne használjanak a gyermekeket fegyveres konfliktusokban. Nagyobb, aktívabb fellépésre van szükség, célzottabban kell fellépni. Alapvetően, ahogy elhangzott, javítani kell a megelőzéssel kapcsolatos munkát. Ezt értjük, és tudjuk azt is, hogy például a jogi tiltása a, toborzásnak már egyfajta védettséget biztosító környezetet teremt. Tudjuk, hogy a gyermekek nagyobb veszélyben vannak, ha nem tudják igazolni, hogy hány évesek, vagy ahol informális a rekrutálás gyakorlata ha büntetőjogi szankciókat tartalmaz a jog, akkor az ilyen fegyveres csak büntetői szankciókkal lehet rávenni a fegyveres csoportokat arra, hogy megváltoztassák ezt a gyakorlatukat. A gyermekek sebezhetőségét szélesebb körű fellépéssel lehet talán csökkenteni. A Közép-Afrikai Köztársaságban dolgozó kollégáim az Excelaka csoporttal kapcsolatban hozható gyerekek közül egyikük sem akar csatlakozni ehhez a csoporthoz, és folyamatosan azt mondták, vissza akarnak menni az iskolába, esélyt akartak kapni arra, hogy normálisan éljenek. A gyermekek életlehetőségeit nem lehet azonnal megteremteni reintegrációs stratégiára is szükség van a megelőzés mellett. De a garanciák, amiket említettem, gyakran hiányoznak. Megint csak a Közép-Afrikai Köztársaságnál maradva, 6, kb. 6-10 ezer gyermeket hoznak kapcsolatba fegyveres csoportokkal. Hosszú távú beruházás az oktatásba, E, a legfontosabb. De hát az iskolák kétharmada bezárt, csak az idei évben, vagy e, e, a fegyveresek rombolták le, vagy egyszerűen megszüntették, és a lakosság nagy része egy dollárnál kevesebből él naponta. Lányokat nagyon sokszor megerőszakolják, a gyerekeknek nincs anyag, nincs születési anyakönyvi kivonat, tehát nem tudják igazolni, hogy hány évesek. És annak ellenére, hogy hivatkoznak a nemzetközi gyermekjogi egyezményre, ez sokszor nem vezet eredményre. Lehet, hogy szélsőségesek a példák a közép-afrikai köztársaságból, de nem állnak egyedül ezek a példák. Nagyon sok más országban is hasonló a helyzet. A vészhelyzetben és fegyveres konfliktusok esetén válnak a legsebezhetőbbé, legkiszolgáltatottabbá a gyermekek, ilyenkor éri őket a legtöbb erőszak, és ilyenkor van a legnagyobb szükség a gyermekeket védő rendszerekre. Az Európai Unió rendelkezésre állnak bizonyos eszközök, amelyekkel védeni lehet a gyermekeket, de ezeket szisztematikusan és határozottan kell alkalmazni és négy prioritást és fő fontos fellépési területet határozott meg a parlament. Az első, az Európai Unió kell, hogy erősítse azt a kapacitást, amivel a kockázatokat értékelni tudja, fel tudja mérni és az EU irány mutatásaival és az emberi jogi cselekvési terve kapcsolatban biztosítani kell, hogy az EU missziók folyamatosan monitorozzák a gyermekekkel szembeni erőszakos cselekményeket. Legyenek mindig eh, nem eh, csak emberi jogi, hanem eh, kimondott a gyermek és nőjogi szakértők is az ilyen missziókban az EU által vezetett béke teremtő műveletek során is ugyanerre van szükség. Nagyobb prioritást kell adni a gyermekek védelmének a szakpolitikákban, a finanszírozásban, minden más területnél. És üdvözöljük azt, hogy az új emberjogi cselekvési tervben a külügyi szolgálat a gyermekek védelmét első helyre helyezte. Továbbra is egyre több pénzügyi támogatást kell adni a gyermekvédelmi, gyerekek védelmét szolgáló rendszereknek. Harmadsorban szeretnénk felkérni Önöket arra, hogy folyamatosan biztosítsák az érintett országokban az oktatást a gyermekek számára. Jobban kell védeni az iskolákat, a 2014 márciusi állásfoglalásból következik az is, ahogy az Európai Parlament is ezt leszögezte, alkalmazni kell a fegyveres konfliktusok során az iskolákat, egyetemeket védeni elrendelő rendelkezéseket 2015-re vonatkozóan Genfben az ENSZ is hozott ilyen rendelkezéseket. A gyermekek vagyunk, nem katonák kampányt folytatni szükséges, és az EU-nak meg kell erősíteni a szerepét, bátorítani kell a segítséget nyújtó országokat van, hogy akár katonai segítséget is nyújtsanak, és konkrét céljuk legyen a gyermekek védelme és azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szükséges szintű védelmet lehessen biztosítani a gyermekeknek, és a cselekvési terveket meg lehessen valósítani. Eh, voy a dar la palabra. Köszönöm. Most Jitka Petkova asszonynak adok szót, aki a külügyi szolgálatnál felelős a témának. Honorable Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Mara Marinaki igazgatóasszony nevében üdvözlöm Önöket, és köszönöm az APET és a DROA szakbizottságokat, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Leilával együtt, akivel a ciklus elején fél évvel ezelőtt találkoztam először, együtt dolgozunk a, az UNICEF-fel is, a mindennapok során is a gyermekek védelme érdekében. Szeretnék beszélni arról, hogy mit tesz az EU a gyermekjogok védelmében, és konkrétan a fegyveres konfliktusban részvevő gyermekek védelméről szeretnék beszélni. Az emberjogi stratégiánknak ez az egyik legfontosabb része minden eh, helyben dolgozó EU delegáció végre kell, hogy hajtsa a fegyveres konfliktusokban részevő gyermekek védelmét szolgáló iránymutatásokat. Támogatjuk a eh, gyermekek vagyunk nem katonák kampányt, eh, és támogatjuk a nyolc kezdeményező országot, időközben Csád is rákerült erre a listára. Hát nagyon aktívak vagyunk. Az EU, EU elkötelezett abban, hogy mindent megtesz ennek érdekében, hogy megakadályozza azt, hogy gyerekeket toborozzanak, és katonákként kelljen szolgálniuk. Az EU számára prioritás a béke fenntartó műveletekben résztvevők képzése, standard eljárásokat, szabályokat dolgozunk ki, hogy mondjuk egy példát, a 2013-as missziónk kapcsán prioritás volt az, hogy nőket, gyermekeket hangsúlyosan kell védeni a missziónak, ez a mandátum része volt, és a telephelyre történő megérkezés előtt képzést kaptak a misszió tagjai. Az ENSZ-el és az összes tagállammal együtt történnek ezek a képzések. Erősítjük a gyermekek védelmével kapcsolatos kapacitásokat, és szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy az UNICEF-fel is stratégiai az együttműködésünk. Idén például elfogadtunk és véglegesítettünk egy túlkitet, amelynek a célja a fejlesztési együttműködésben is biztosítani kell a gyermekek védelmét az összes donor és civil szervezet részvételével történt ez. Hogy sorolják fel néhány területet, ahol különösen aktívak vagyunk, és a DJ Echo-nál dolgozó kollégáinkkal együtt működünk. Ez az oktatás és jóléti munka. 2012-ben több mint 12 millió eurót fordítottunk a Children of Peace kezdeményezésre, mintegy 108 ezer gyermek volt ennek a programnak a kezdvezményezetje. Már említettük a Nemzetközi Büntető Törvényszéket, a súlyos bűncselekmények elkövetőinek a büntetlenség elleni küzdelem is a munkánk része. Alapvető szerepe van ennek a bíróságnak ebből a szempontból. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy az ICC szerepe nagyon fontos az EU iránymutatások megvalósításában is. És az EU különleges megbizotja szerepének fontosságát az EU múlt héten is aláhúzta. Mind a 28 tagállam egyetértett abban, hogy a londoni csúcs találkozó következtetését végre kell hajtani. Ennek tárgya a szexuális erőszak meg akadályozása kulcsfontosság a szubregionális együtt testületekkel, szervezetekkel való együttműködés is. Az EU szervezet az Afrikai Unió, Unióval egy közös képzést Addis Abebában, a Világbank és természetesen az ENSZ is részt vett ebben a kezdeményezésben. Ez lehetővé tett vitákat, eszmecseréket, arról, hogyan lehetne leszerelni a gyermekkatonákat és visszaintegrálni őket a társadalomba, illetve hogyan lehet a gyermekeket jobban védeni a béken fenntartó műveletek során. Az idei EU-Afrika csúcs találkozó és napirendjére tűzte ezt a kérdést. Más szervezetekkel is természetesen partneri kapcsolatokat ápolunk. Még röviden szeretném megemlíteni, hogy volt az ENSZ biztonsági tanácsában is erről a kérdésről egy vita, és az ENSZ főtitkár készített egy jelentést. Nigériát is felvették ennek hatására a prioritást élvező országok közé. A nemzetközi partnerekkel együtt kell felépni a Nigériában az egyre erőszakosabban felépő Boko Harammal szemben. Közép-Afrikai Köztársaság is súlyos problémákkal küzd. Az EU és az UNICEF jelenleg egy oktatási programot valósítanak meg a Közép-Afrikai Köztársaságban. Ide tartozik mintegy ezer gyermek gondozása, képzése, akik kapcsolatban vannak fegyveres csoportokkal. Szeretném aláhúzni, hogy az EU működtet Irakban is egy csoportot, egy bizottságot, akik elsősorban az iszlám állam, az íz az IS ellen elkövetett gyilkosságokat, borzalmakat vizsgálja Irakban és Szíriában. Mint egy tízezer gyermeket gyilkoltak már meg itt ebben a régióban, és sokkal több sérült meg. Határozottan hiszünk abban, hogy a gyermekek védelme továbbra is a nemzetközi közösség figyelmének középpontjában kell, hogy legyen, nemzet és regionális szinten is. És hölgyeim és uraim, végül engedjék meg, hogy még két dolgot elmondjak. Leila is említette már, hogy a gyermeki jogi konvenció 25 éves meglétét ünnepeltük. Ez egy nagyon fontos egyezmény, amelyet minden EU tagállam ratifikált. Holnap tanácsi következtetéseket fognak elfogadni a tanácsban, amelynek középpontjában az áll, hogy az Európai Unió milyen erőfeszítéseket tesz a gyermekjogok védelmében. A főképviselő asszony aktívan részt vesz ebben a munkában, és minden euró EU delegáció eleget tesz az ENSZ főtitkár felhívásának, azaz 60 napig aktívan kell küzdeni a gyermekek fegyveres konfliktusokban való felhasználásával szemben. És üdvözöljük azt eh, a cselekvési tervet is, ami reményénk szerint hamarosan eljut a parlamenthez is. invitado también a un representante de la misión diplomática de Köszönöm. Most az afganisztani ö, diplomáciai misszió képviselő következik, hiszen ő is, ez is egy olyan ország, amely részt vesz ebben a kampányban. Itt van körünkben a képviselője ennek a képviseletnek, és hogyha fel kíván most itt, rá, itt van rá lehetőség. Sí. Yes. Thank you. Köszönöm szépen. Miss Martinez, az emberi jogi al bizottság elnöke, Brock úr, a külügyi bizottság elnöke, és most eh, úgy értesültem, hogy a helyetese van itt, önt is köszöntöm, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ezen a mai találkozón, ahol nagyon fontos témáról tanácskozunk a gyermekek nem katonák témában. Hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy kifejezzem hálámat a külügyi és a, az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy közösen megszervezte ezt a mai találkozót. A világ vezetői politikai, gazdasági és biztonsági válságokra fordítják a figyelmüket a 21. században. Sok esetben egyszerűen nem figyelnek oda, elmulasztják, hogy a jövőbe tekintsenek. Nem csak tervekről van itt szó, hogyha jövőben tekintünk, hanem azokról is szó van, akik majd a jövőben fognak élni rájuk is gondolnunk kellene. Hölgyeim és uraim, az egyik legfontosabb aggályunk ma az, hogy fegyveres konfliktusokban alkalmazzák a gyermekeket számos országban, és Afganisztán az én országom is szerepel azok között, amelyeket felsoroltak. Afganisztánban el kell mondanom, hogy az ENSZ speciális megbízottja Leila Zauki és az UNICEF munkája a gyermekek nem katonák kampányjal, mennyit tett a gyermekekért azért, hogy megvédje a gyermekeket, kiszabadítsa a táborokból, illetve majd reintegrálja a, társadalomba 2016-ig. Ez a kampány Afganisztánban nagyon pozitív fogadtatásra talált. Az afganisztáni alkotmány 54-es cikke a gyermekek védelméről szól. A 49-es cikk egészen egyértelművé teszi, hogy a kényszerít, kikényszerített munkát nem szabad engedélyezni. Ezek az említett cikkek adják az alapját a mi kötelezettségvállalásunkhoz, amelyet ebben a kampányban vállalunk nagyon professzionális munkát végeznek a mi tisztviselőink, és biztosíthatom önöket arról, hogy nem alkalmaznak gyereket, viszont azt nem lehet eltagadni, hogy volt néhány olyan eset, ahol gyermekeket is alkalmazott a helyi rendőrség. 14 esetről van szó egészen pontosan. Az ENSZ felé ezt jelentettük, a BT felé, májusban, most 2014-ben. Az ENSZ határozatból, az ENSZ jelentésből, a 339-esből kiderült, hogy 21 gyermek került egy tartományban, Afganisztánban letartóztatásra, akik állítólag Pakisztán felé tartottak, és a talibán küldte őket oda öngyilkos merénylőként. Mivel ezek a gyerekek nem is tudtak arról, hogy mi történt volna velük, hogyha Pakisztánba értek, annak sincsenek tudatában, hogy Pakisztánból és Afganisztánból is a talibán toborozza ezeket a gyerekeket, kiképzi, majd pedig az afgán nemzeti biztonsági erők ellen használják fel őket. Vannak olyanok, akiket vallási iskolákban képeznek ki, de Afganisztán ellen is öngyilkos merénylőként is felhasználják őket. Számos oka van annak, hogy miért kerülnek toborzásra ezek a gyerekek, mi, mi az, ami motiválja őket, és használják őket, és el is mennek a kaszfegyveres konf konfliktusokban. Nagyon sokszor az az ok, hogy nincs megfelelő hozzáférés az oktatáshoz, az iskolákhoz, és a gyermekek sem tudják biztosítani az oktatást, viszont a terroristák vallási alapú oktatást biztosítanak. A másik dolog, hogy a családoknak nagyon sok esetben gazdasági problémáik vannak, nem tudják etetni, nem tudják ruházni a gyerekeket, miközben a terroristák ezt átvállalják. Mert ingyen kapják meg tőlük a, az ételt és a ruházatot. tehát az oktatáshoz való hozzáférés, az egészségügyi szolgáltatások, egyáltalán a munkához való hozzáférés nincs meg, ezt a kormányzat nem tudja biztosítani az érintettek számára a fekvő falvakban, Afganisztánban. Az ENSZ egyezmény a gyermekek jogairól egy olyan egyezmény, amely iránt elkötelezett Afganisztán is. Van is előrelépés a cselekvési terv betartását illetően, a gyermekek jogainak védelmét illetően, illetve abban, hogy ne alkalmazzák őket és vessék be őket fegyveres konfliktusban. A 15 15-ös cselekvési tervben, ami augusztusban készült 2013-ban is elkötelezettséget vállalt Afganisztán, 2014-ben erről is be is számolt, azokról a lépésekről, amelyekkel a cselekvési tervben foglalt kötelezettségeket végrehajtja. Mivel most nálam a szó, megragadnám az alkalmat, hogy pár szóban beszéljek az afganisztáni elnök látogatásáról Brüsszelbe, ahol az Európai Unió parlamentjének elnökével is találkozott. Kölcsönös érdeklődés övezte ezt a találkozót, a gyermekek, a nők és az emberi jogok témája szerepelt a napi renden. A gyermekek az élet gyümölcse, az élet virágai, ezért szépen kell velük bánni, segíteni kell őket, boldogá kell tenni őket, hogy a gyermek mint olyan meg is maradjon bennük életük végéig. Köszönöm. ¿Quiere tomar la palabra? Creo que había un, había un... Ah, sí, sí, señora. Sí, vale. Epita de... Y de Mesmaker, ¿no? De Epita de ellos primero. Pitilios képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Nemrégiben nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, és borzasztóakat is azon meghívottaktól, akik beszéltek arról, hogy hogyan használják a gyermekeket konfliktus helyzetben, hogyan sértik meg jogaikat, és hogy milyen súlyos következményei vannak mindennek, főleg lelki jellegűek. Felmerült bennem a kérdés, hogy mi is az Európai Unió, illetve az ENSZ álláspontja ezzel az elfogadhatatlan helyzettel szemben. Könnyű nyilatkozatokat tenni, elemezni, filozofálni, vitázni, eszmét cserélni azon kormányokkal, akik megsértik ezeket a jogokat, és a gyermekeket fegyveres konfliktusokban alkalmazzák, akik nem tartják be sem a jogszabályokat, sem az Európai Unió által szabott célokat. Miért kezeljük ezt a súlyos témát ilyen nagy elszentséggel? Miért nem alkalmazunk sokkal súlyosabb intézkedéseket azokkal szemben, akik ennyire súlytos, súlyosan megsértik a az emberi jogokat. Soha nem hallottam, hogy gazdasági szankciókat vagy bármilyen más intézkedést helyeztek volna kilátásba ilyenfajta kormányokkal szemben, akik a gyermekeket fegyveres konfliktusokban használják. Azt sem hallottam, hogy a háborús bűnösök bírósága elé citálták volna ezeket a kormányfőket, államfőket. Nagyon sokszor csupán utat adunk felháborodásunknak, dühünknek, ahelyett, hogy ezt a nagyon súlyos helyzetet megfelelően kezelnénk, ezeket a nagyon súlyos emberi jogsértéseket és demokrácia megsértését, ugyanakkor ez a humanitárius érzület megsértését is jelenti. Sajnos ezek a gyerekek nem szavazhatnak, ö, politikailag nem lehet őket kihasználni, mi úgy teszünk, mintha nem is létezne ez a probléma, mossuk kezünket, szőnyeg alá söpörjük ezt a gondot. Noha ezen gyermekek számára az élet továbbra is egy rémálom maradom és soha nem ér véget. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. I'll uh, speak uh, my own language. I'll speak Dutch if uh, Anyanyelvemen fogunk beszélni hollandul. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a pódium vita résztvevőjének a részletes tájékoztatást erről a rendkívül fontos jelenségről, a gyermekkatonákról. Ez egy borzasztó dolog, természetesen. Tegnap életlenül a Flamand televízión láttam egy dokumentumfilmet egy rehabilitációs vagy reintegrációs projektről Ugandában. Itt történeteket, képeket látunk, amelyek nagyon mélyre hatolnak, szívszorongatóak. Az egyik újságíró, Elsa Timmerman, az egyik olyan újságíró kollega, aki már évek óta dolgozik Ugandában ilyen hasonló projekteken. Több kérdésem lenne, és hát agályaim is vannak. Nagyon sok kezdeményezés van, jó akaratot tapasztalunk mindenütt. De a kezdeményezések ellenére például saját országomban és más uniós tagállamokban is az emberek radikalizálódnak, és elmennek Irakba, Szíriába, hogy azután ott részt vegyenek a harcokban, az ISIS oldalán, gyermekeiket is magukkal viszik. Olyan gyerekeket, akiket azután videófilmeken látunk viszont, amit felraknak az internetre, gyerekeket egyfajta trófeaként hordozzák körül, és ők a háborús gépezet részeivé válnak ezekben az országokban. Ez sokkoló, borzasztó dolog, de ez a valóság. Ez egy új jelenség szerintem, amire itt az Európai Unióban is oda kell figyelnünk, erről beszélni kell, meg kell nézni, hogy ezt a társadalmi jelenséget hogyan, hogyan kezeljük úgy gondolom, hogy jobb együttműködésre van szükség az iskolákkal, illetve az iskolák és a szülők, nevelők között, szociális munkásokkal, társadalmi ellenőrzést erősíteni kell, és társadalmi gazdasági lehetőséget kell adni azoknak a fiataloknak, akik valami miatt nem érzik magukat otthon nálunk. Szeretném meghallgatni a panel részvevőinek a véleményét erről. Elég sok nemzetközi szerződés, egyezmény létezik. Igen, de a kérdésem az lenne, hogy kielégítő ezeknek a megléte? Vagy nem az a benyomásunk, hogy több egyezmény már meglehetősen elavult, ezeket aktualizálni kellene. Az Európai Unió hogyan tudna ehhez hozzájárulni, hogyan tudnánk mi segíteni? Gondolok például a Genfi egyezményre, Elég sok kritériumot találunk ebben arról, hogy a harcosokat hogyan kell definiálni, és így módon megkülönböztetni a, a polgároktól. De hát a kritériumok jó része az életkorral függ össze, ha ezt jól olvastam, értelmeztem. A kérdés az, hogy a nemzetközi egyezményeket hogyan lehetne átdolgozni és ebben mi hogyan tudnánk segíteni. A harmadik kérdés. Hogyha megnézem itt az országok listáját, hát általános ökölszabály az lehet, hogy a legnagyobb probléma a gyermek katonákkal az úgynevezett failed state-ekben van, tehát az ilyen kodarcba fulladt országokban, ahol a gyermek katonákat egy ilyen teljesen nem létező állami struktúrák, vagy ezek hiánya miatt alkalmazzák, de hát sajnos állandóan új és új régiók és országok csatlakoznak ehhez a szomorú csoporthoz. Valaki már mondta ezt, nagyon fontos, hogy a kockázatokat tudjuk beazonosítani. azonosítani de talán még szeretnék egy kicsit tovább menni ezen az úton, és még némi magyarázatot adni. Úgy gondolom, hogy még akkor is, hogyha meg tudjuk becsülni a kockázatokat, hogy ahol nagy biztonsággal már prognosztizálni lehetne, hogy nagy problémák lesznek, akkor is hogyan tudjuk azt megakadályozni, hogy a helyzet valóban kontrollálhatatlanná váljon, és tényleg súlyos problémák legyenek. Jó, monitorozunk, de hogyan tudjuk megakadályozni ezt, vagy az Európai Unió hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a prevenció, a megelőzés. Még egyszer köszönöm az elhangzottakat, és köszönöm azt is, hogy a kérdésekre válaszolnak. Gracias, señor Demesmaker. Señor Austervicius. Köszönöm. Austervicius úr következik. Uh, thank you all Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött ide, és uh, szólt hozzánk, és részt vett a vitában. Sajnos minden nap megéljük ezt a sajnálatos helyzetet, hogy a gyermekek véres háborúkban vesznek részt. No, azok, akik toborozzák a gyerekeket és megszervezik a gyermekek részvételét a háborúkban, azok nagyon súlyos bűncselekményeket követnek el. Önök közül bárki be tud-e számolni a helyzetről olyan tekintetben, hogy van-e olyan személy, aki a Nemzetközi Büntetőszék elé került volna Hágában. Azokra gondolok, akiket megvádoltak a nevezett bűncselekmények elkövetésével. Amennyiben volt tárgyalás, mi lett ezeknek az eredménye, mi az általános nemzetközi védekedés, a, milyen ítéletek születtek a bíróság részéről az ilyen esetekre vonatkozóan. Köszönjük szépen! Kezdjük akkor Brent a válaszokat. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igaza van, Derasz Mekker úr, a gyermekek háborúja úgymond Európában kezdődött, és itt a parlamentben nagyon erős az elkötelezettség. Ma most eh, nyolc eh, parlamenti képviselő van itt jelen, de az, ez a gyermekek háborúja az Európában is kezdődött, és ez a dráma, amit itt látunk, ez az első a tehetetlenség első felkiáltás, hogy mit lehet egyáltalán tenni egy ilyen helyzetben. A megelőzés és a fenntartható fejlődés lehet egy ilyen kísérlet, hogy megpróbáljuk mi az Európai Unió, illetve a parlamenti képviselők a delegációk révén, illetve a, ugye itt a nemzetközi kereskedelem egyharmadát használhatjuk, köthetjük ez a feltételhez, hogy a gyermekeket megfelelően kezeljék, és ez az Európai Unió mindenképpen úttörő szerepet játszik ebben. Mogherini asszony is kötelezettséget vállalt a parlamentárás foglalása következtében erre a célra, hogy az európai külpolitika helyez előtérbe a gyermekek jogait, és ez egyedülálló a világon, ezt ki kell mondanunk. Az önök állásfoglalását követően az Európai Unió elfogadja majd, illetve ratifikálja majd a gyermekek jogaival foglalkozó egyezményt. Ez egy bizonyosan értékes jogszabály lesz. Tehát itt van a gazdaság, a fenntartható fejlődés útja, amely megmutatja az utat más fejlődő országoknak is, hogy milyen fontos a gyermekek helyzete a fenntartható fejlődés szempontjából. Ugyanis egy olyan ország, amely nem ruház be a fiatalságába, az bizonyosan nem ruház be a fenntartható fejlődésbe. Így válaszolok az kérdésére és ez bizonyosan egy fontos felépés az Európai Uniónak. Politikai szinten az Európai Unió a nemzetközi szintéren súlyával, befolyásával a gyermekek jogaival foglalkozó agendát támogatta, és a gyermekkatonákkal kapcsolatos kampányt is az ENSZ-nél, de a különböző országokkal fenntartott kapcsolataiban is. Ez szintén nagyon értékes számunkra ez a támogatás. És nagyon sok helyzetben politikai jellegű kívásokkal ö, szembesülünk. Az afganisztáni kolléga is nagyon jól tudja ezt, hogy Kongóban vagy ö, Csádban is kötelezettségvállalásra, politikai kötelezettségvállalásra van szükség. A politikai erőket kell megmozgatni, és itt igencsak számítunk az Európai Parlament segítségére. Mindez a dimenzió nagyon fontos, mert a szociális hálókon keresztül a toborzás egyre hatékonyabb. Ez egy reklámkampány már, amit láthatunk egyes terrorista szervezet részéről, ahogyan a gyermekeket toborozzák. Ez úgy szintén egy újdonság, itt politikai válaszra van szükség, és remélhetőleg többen lesznek majd a következő alkalommal itt a parlamentben a képviselők részéről, hiszen ez a háború megkezdődött, és csak a kezdete ez a folyamatnak a szociális hálókon keresztül zajlik, a politikai befolyásoláson keresztül, az interneten, különböző hálózatokon keresztül. Ez egy, az erőszak egy új formája ez, és a mi felhívásunk, amivel fordulunk önök felé, parlamenti képviselők felé, hogy ez egy olyan dolog, amelyet nem lehet elfogadni, nem lehet tolerálni abban a világban, amelyet együtt próbálunk megteremteni. Ez tehát az üzenetünk, ez egy politikai jellegű üzenet, a partnerségre való felhívás minden szinten, a kormány, a civil társadalom szintjén, amely rendkívül fontos, a média szintjén és a parlament szintjén egyaránt. Elnök, köszönöm. Lucia Weiters következik. Thank you, and thank you for the interventions. Um, there's a couple of points. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először az első hozzászólásra reagálnék. A follow-upról kérdezett a képviselő hogy mennyire gondoljuk komolyan ezt az utógondozást. Az ENSZ biztonsági tanácsának van például egy túlkitje, eszközök, amivel biztosítani lehet azt, hogy a listán szereplő két fél a cselekvési tervhez csatlakozzon, és ezt meg is valósítsák. Jól lehet használni ezt az eszköztárat, nek részesei szankciók is. A legfontosabb az, hogy ez hiteles legyen, hogy meg lehessen őrizni a folyamatok hitelességét, és ezért, ha nem valósul, ha nincs implementálás, akkor elvész a hitelesség is. Az ENSZ Kongó Demokratikus Köztársaságnak is nyújtott segítséget a gyermekkatonák elleni fellépés keretében, és következő évben sikerült aláírni a cselekvési eh, tervet maguknak a biztonsági eh, erők eh, írták ezt alá, tehát mi nyomon követjük, hogy mi történik a támogatás után. A kritikus dolog, a legfontosabb számomra az, hogy igent vagy nemet mondanak-e. Persze a normatív keretek is fontosak, a biztonsági tanács által meghatározott normák, de más területeket is meg kell néznünk, vizsgálni kell, hogy elég kielégítő -e a jogi keret, Először is meg kell nézni, hogy az iskolákat használják-e katonák, ezt tulajdonképpen tiltja a nemzetközi humanitárius jog. A probléma az, hogyha katonák, csapatok használják az iskolákat, akkor ezeket nagyobb eséllyel támadják meg, és ez még súlyosabban veszélyezteti a gyermekek biztonságát és életét. Argentinában számoltak be ilyen esetekről, amikor az iskolákat katonai célokra használták, és um, jövő évben szeretnék elfogadni ezzel kapcsolatban egy anyagot. Ez is egy fontos terület. Még egy dolog, a robbanószerek alkalmazása lakott területeken. Ezek um, hagyományos fegyverek, de a probléma az velük, hogyha ezeket olyan sűrűn lakott területeken alkalmazzák, akkor a legtöbb áldozat civil lesz, és különösen sok lesz a gyermek áldozat. Tehát vannak fegyverek, amelyek nincsenek betiltva, de amelyeknek a betiltásán is dolgozunk, vagy meg kell vizsgálni bizonyos helyzetekben az alkalmazásokat vissza lehet -e szorítani. Volt egy kérdés arról, hogy hogyan kezeljük a kockázatok, a értékelés kérdését. A jogi és politikai keretek eh, még nem jelentenek mindent, sok minden másra van szükség, egy olyan környezetre, amelyben lehetséges a nagyobb védelem, a születéskori anyakönyvezést említettük, nagyon fontos, hogy ez megtörténjen. Nagyon sok gyereket nem anyakönyveznek, és ez nagyon megnehezíti azt, hogy igazolni lehessen hány évesek, amikor toborozzák őket. Sokat mondtunk már az oktatásról, fenntartható fejlődésről. Minden nagyon fontos. Az előadásában is elmondtam, a gyerekektől nagyon sokszor azt halljuk, hogy nincs más alternatíva, nem tudnak hova menni, nincs más esélyük, keresnek valami mást, nem akarnak igazán a katonákhoz csatlakozni, de semmilyen más alternatívájuk nincsen. És végül még egy terület, melyet szeretnék megemlíteni, reformokra van szükség, és vizsgálni kell, hogy miért rekrutálnak gyerekeket, hogyan történik ez, akadályokat kell felállítani az ilyen formalizált profi toborzási műveleteket felügyelni kell, monitorozni kell, és a törvénytelen rekrutálás esetében, ahogyha jogsértés történt, akkor jogi szankciókra van szükség. Nincs gyors megoldásra recept, ez egy nagyon komplex ügy és holisztikus megközelítésre van szükség együtt. Mács, Madame Serogi. Non, vous prenez celui-là Merci beaucoup, euh, merci köszönöm. Köszönöm az érdeklődésüket. Visszatérnék néhány dologra. Megértem az ön haragját. Néha velem is előfordul, hogy hasonlóképpen érzek, mint ön, tehát megértem ezt, mert olyan, mintha hagynánk, hogy ezek a dolgok ismétlődjenek vég nélkül. De most kedvező dolgokat szeretnék mondani, nem akarom elvenni az önök kedvét, tehát megnézhetjük ezt a listát, most már hét ország van csak ezen a listán, és ez mindenképpen már egy előrelépés tekintettel arra, hogy 194 ország létezik. Az egyik ország ezek közül Afganisztán, ott nem a fegyveres erők, hanem egy helyi rendőrségi szerv van felsorolva. Tehát egy adott városban van ez a probléma, és szorosan együttműködünk velük, hogy ez, ne, hogy ez megszűnjék. Tehát van egy egyetértés, egyetlen ország sem jelenti ki büszkén, hogy én gyermekeket toborzok, és ez mindenképpen már egy munka eredménye. Az 59-ből 51 fegyveres csoport, egyesek nem egyáltalán nem is hallgatják meg, hogy mit mondunk, és velük szemben kell intézkedéseket foganatosítani, ugyanis itt gyakran a büntetlenség lehetősége merül fel. Mit is tett az EU? Nagyon sokat tehet, gyakran láthattuk, hogy az országok nehéz helyzetekkel néznek szembe, és gyakran fegyveres csoportosulásokkal kell tárgyalni. Én Kongóban voltam, amikor az a fegyvercsoport, aki a legtöbb katona, gyerekkatonát sorozta vagy toborozta, a kormány részévé vált. És még az ellenőrzést sem engedélyezte a kormány, hogy megnézzék, hogy mennyi gyermek van a fegyveres erők soraiban. Most már nem ez a helyzet most már nem megszűnt a büntetlenség is az ilyen esetekben. Reméljük, hogy az, a kötelezettségvállalásokat az adott kormányok alkalmazzák is. Gyakran a kormányok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és engedményeket tesznek az ilyen csoportosulásoknak. Most reméljük, hogy a kötelezettségvállalásokat valóban be is váltják, hogy a fegyveres erőkben soha nem találunk már gyermeket, és az Európai Unió bizonyosan kedvező szerepet játszhat ezen kötelezettségek betartásában hogyha van politikai szendék, azt támogatni kell, ahol nincs ilyen politikai szendék, ott más eszközökre van szükség. Egyesek nem akarnak intézkedéseket foganatosítani, nos, ilyen esetekben nyomást gyakorolhatunk, a Nemzetközi Büntető Törvényszékhez fordulhatunk, tehát azt kell használni azokat az eszközöket, amik léteznek. Aztán felvetődött itt egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy mit tettünk a gyermekek radikalizálódása ellen az ISIS képeit láthattuk, amely a szociális médiát használja e Kongóban, vagy azon térségben, ahol működtem, ugyan, ugyanezt csinálták a gyermekekkel, nem a médiát használták, de ugyanígy, ugyanezek a dolgok történtek, a Boko Haram úgy szintén ezt ö, teszi, tehát a csoportosulások gyermekeket toboroznak, és a gyermekek elszenvedik mindazt, amit az ISIS megmutatott ezeken a képeken, sőt még sokkal többet is ennél. Itt intelligens választ kell adnunk, hogy ne legyen a válaszunk elhibázott, hiszen a válasznál szükség van a közösség bevonására, nem szabad még inkább megbélyegeznünk a, a közösséghez tartozókat. Itt gyakran mondják, hogy ki kell szárítani a mocsarat. Mindenképpen egy politikai jellegű, egy mediációs figyelemfelhívó kampányjal kapcsolatos munka ez sok mindent lehet tenni, és minden egyes régióban el kell gondolkodnunk, hogy ott speciálisan mit lehet tenni. Az Európai Unió az EU-n belül is folytathat kampányt, vagy meggyőző munkát, vagy más országokban. Jó magam algériai vagyok, tehát tudom, hogy az én régiómban is vannak fiatalok, akik ilyenfajta konfliktusokban vesznek részt, akik elindulnak otthonról. Hogy lehet ezt megakadályozni, hogy az ilyen dolgok ne terjedjenek még inkább? hogyan lehet elvenni ezen csoportosulások hitelességét, szavahihetőségét. Ez az igazi munka. Maguk nem az iszlámot, nem az én közösségemet képviselik, kell mondanunk nekik, hanem önök bűnözők. Valaki, azt hiszem már nincs jelen, de valaki feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy vannak-e olyan példák, amikor a Nemzetközi Büntető Törvényszék ítéletet hozott a gyerekkatonákat, toborzókat illetően. Igen, egyébként ez volt az első eset, amikor a Nemzetközi büntető törvényszég lubangai perben mondott ítéletet, és most ezt a felleviteli bíróság megerősítette. Ez pont a gyermek katonák toborzásával foglalkozott ez az eset. Charles Taylor aki libériai elnök volt, őt elítélték, mégpedig a gyermek katonák toborzása miatt. Thomas Boskant Agenda szintén be kellett, hogy számoljon a Nemzetközi Büntető Törvényszék előtt a gyermek toborzás miatti cselekményekért, és felelni fog a tetteiért. Tehát a Nemzetközi Büntető Törvényszék itt a parancsnokok felelősségét tárta fel, nem, mivel azt mondották ki, hogy nem szabadították meg ezeket a gyermekkatonákat, tehát önök igenis felelősek ezekért a tettekért. Ö, még jobb, hogyha a saját országbeli bíróságok hajtják végre ezt a munkát, nem a Nemzetközi Büntetőtörvényszék. Ö, például Kongóban ö, jártam, ahol is ö, azt mondták, hogy ennek vagy annak a fegyveres csoportosulásnak a vezetőjét letartóztatták gyermekkatonák toborzása miatt. Ez az igazán fontos, ezt meg lehet tenni, és ezt kell támogatni. Volt még itt egy kérdés, amely a jogi keretre, a nemzetközi jogi keretre vonatkozott, a szerződés. Van-e elég eszközünk ebben a szerződésben? Én nem vagyok nagyon elégedett, mert itt a korhatár 15 év, én 18 évet mondanék, és az afrikai karta a gyermekek jólétével kapcsolatosan 18 évet jelöl ki erre a küszöbre, nagyon sok déli ország 18 évet, más észak-afrikai országok 16 évet, tehát ez egy olyan munka, amelyet az EU végezhet, amikor kijelenti, hogy az Európai Unióban szó nincs arról 18 év alatti személyeket lehetne toborozni. Ugyanis a gyermekkatonák toborzása nemzetközi bűncselekmény 15 év alatt ti személyek esetében, és nagyon nagy az ellenállás sok ország esetében, amelyek már 16 éves személyeket soroznak. Elnök, köszönöm szépen, Zerogi asszony. Most pedig Plenkovics úrnak adom meg a szót, hogy lezárja az eddig elhangzottakat. Hvala govorit hrvatski, budući da smo ovdje puno i da kolegice gore imaju malo posla. Köszönöm szépen. Horvátul fogok hozzászólni, hogy legyen dolgok a horvát tolmácsoknak is a fülkében. Szeretnék mindenkinek köszönetet ma felszólalt a vitában ebben a nagyon fontos témában, a Children Not Soldiers kampány kapcsán. Ez egy globális vetületű téma, és kérem, hogy Valenciano asszony kezdeményezése maradjon is valóban a napirenden, és támogassuk továbbra is a gyermekek jogait. Az is nagyszerű, hogy ezzel a kampányjal, ami Vipó pár hónapja tart, már sikerült eredményeket elérni. A kampánynak a célja az, hogy megfelelő fókuszba kerüljön ez a probléma, mégpedig az, hogy ők fegyveres konfliktusban vetnek be gyermekeket. Minden vita arra fog rámutatni, hogy ennek a problémának a magja gyakorlatilag az a tény, hogy vannak a világon olyan országok, amelyek nem jól működnek, amelyek túl gyengék, nincsen megfelelő intézményük ahhoz, hogy elkerüljék ezeket az eseteket, és azt, hogy a gyerekeket bevessék fegyveres konfliktusban. Ezért ez az éppen említett kampány, mint ahogyan a célzott fellépések is az EU részéről és a parlament részéről is ennyire fontosak. Azt gondolom, hogy eh, a külső politikánk eh, magjává kell tennünk, központi elemévé kell tennünk eh, ezt a témát, és a fellépéseink fókuszába is kell helyezni, hiszen az alapvető értékeinkről van szó, amelyért az EU is síkra száll. Számos megállapodás lépe, létezik, amelynek célja például pénzügyi támogatás nyújtása, vagy más formájú támogatás segély nyújtása, és amikor ezeket a megállapodásokat megkötjük, mindenképpen napirendre kell tűzni feltételként ezeknek a követelményeknek a teljesülését is. A másik részes félnek eh, ismernünk kell a vélekedését, a magatartását a gyermekek jogaival kapcsolatban. Célzottan is kell dolgoznunk minden egyes partner esetében a külügyi szolgálat és a civil szervezetek véleményét is meg kell hallgatni. A partnerség, mint együttműködési keret, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, amire oda kell figyelnünk. Nagyon lényeges, hogy ezt a témát globális szinten is tárgyaljuk, nyomon kövessük, dinamikusan és folyamatosan napirenden kell tartani minden egyes tagállamban, és nyilván az EU-n kívüli tagállamokban is. Még egyszer szeretnék minden résztvevőnek részt, köszönetet mondani, Brokkor nevében is. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy teljes menszélességgel támogatom a kampánykát, és Szeruki asszony által vállalt feladatokat is nagyra becsüljük. Köszönöm.